tekintjük. Hölgyeim és uraim, megkapták a január 15-e a konferenciája eredményeként kialakult napirend tervezetet. Nézzük tehát a napirendet. Először is a hétfői napot. Vannak-e megjegyzések a hétfői napirenddel kapcsolatosan? Nincs megjegyzés. Ezáltal a hétfői napi rendet elfogadjuk KED. A legutóbbi haiti események következtében, valamint a politikai frakciókkal való konzultációt követően következő módosítást javaslom. Csütörtök reggelről elhalasztanánk az Európai Bizottság nyilatkozatát a haiti földrengéssel kapcsolatban, tehát ezt a napirendi pontot kedd délelőtre helyeznénk át. Az EU biztonsági főképviselő fog ezzel kapcsolatban nyilatkozatot tenni, valamint az Európai Bizottság alelnöke. Ugyanakkor javaslom, hogy kedről csütörtök délelőtre helyezzük át az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a bizottság alelnökének nyilatkozatát, az EU-Tunézia kapcsolatok vonatkozásában. Ez tehát az Európai Bizottság nyilatkozata lesz. Ez egy időbeli változtatást jelent. Tehát Haitiről kedden vitázunk, Tunéziáról pedig csütörtökön vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések. Yes, please. Danke, Herr Präsident. Auch wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute fürs neue Jahr. Ich wollte nur fragen, kommen Sie... Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok az új év alkalmából. Haiti-vel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy az állásfoglalásról csak februárban döntsünk. Tutaj w następnym punkcie. Zaraz do tego wrócimy. Valójában rögtön át is térünk erre a pontra. Nincsenek tehát kifogások, ez azt jelenti, hogy Haitiről kedden fogunk vitázni, Tunéziáról pedig csütörtökön. Következő pont.